So, ladies and gentlemen, welcome. Hölgyeim és uraim, elkezdjük a meghallgatást az Európai Szolidaritási Alapról. Nagyszerű előadói gárda gyűlt össze. William Palenik úr, az Európai Gazdasági Szociális Bizottság tanulmányi csoportjának tagja, Siegfried Jax úr a katasztrófa védelmi ö, osztály vezetője egy osztrák ö, minisztériumban, Hochreiner Stigler úr, aki kockázatelemzéssel foglalkozik az IIASA, az IASA szervezetnél, és Luigi D'Angelo úr, aki az olasz miniszteri tanács, miniszterek tanácsa külügyi osztályának kör polgári védelmi felelősen. Először William Palenik úrnak fogok szót adni. Parancsoljon, uram, tartsa meg előadását. Köszönöm, elnök úr. Először bemutatnám az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elemzését az Európai Szolidaritási Alapról, az EGSB a civil társadalmi szervezetek, önkormányzatok képviseleti testülete, és ennek van egy tanulmányi munkacsoportja, ennek a tagjaként fogadtuk el 2013. decemberi ülésünkön az alábbi, alábbi elemzést. A bizottsági javaslat a szolidaritási alap ügyében 2002-től kezdve folyamatosan a nagy katasztrófák enyhítésére szolgált. Egy milliárd euró ennek a költségvetése, és katasztrófák esetén a természeti, kulturális örökség megvédése, a zöld területek védelme, a kommunikációs közlekedési hálózatok helyreállítása a célja. A bizottság a szolidaritási alapot most már belefoglalja a több éves pénzügyi keret tervezésébe, 2014 és 20 között, és a természeti katasztrófák és az ember okozta katasztrófák világos definíciója is végre megtalálható az alapok között. Tanulmányi munkacsoportunk, bizottságunk az EGSB-nél támogatja a bizottság erőfeszítéseit az ide vonatkozó rendelet megújítása érdekében, és azon vagyunk, hogy a bürokratikus terheket közösen a bizottsággal csökkentsük, amennyire lehetséges. Bizottságunk egy nagyobb költségvetést is támogatna, ebben a véleményében ennek hangot is ad, és szeretnénk, ha jobb, átláthatóbb viszonyok között működne az alap. Vizsgálatunk során a klímaváltozásra koncentráltunk. Ez egy új kihívás, amelyből már jelenleg is valószínűleg fakadtak természeti katasztrófák, és a jövőben pedig mindenképpen fel kell készülnünk ilyenekre. Véleményünk szerint az a 9-12 hónapos idő, amely el szokott telni a katasztrófa és a kifizetések között, ez katasztrofálisan hosszú. Azonnali segítségnyújtásra lenne ilyen esetekben szükség. Javaslatunk figyelembe veszi az erdős régiók speciális igényeit és az újraerdősítési igényt, adott esetben. Ugye tudjuk, hogy az telepítés az erdőknek nagy tűzkárok esetén eddig nem volt finanszírozható ebből az alapból, mi javasoljuk, hogy a jövőben ez megtehető legyen. A második fókuszunk a civil társadalomra irányult, ugyanis a civil társadalom különböző szervezetei nagyon fontos szerepet játszanak a helyreállítás során, a Vörös Kereszt és sok kis szervezet, és az olyan kis szervezeteket, amelyek egyébként nem kapnak ilyenkor támogatást, is megtámogathatónak tekintjük, szeretnénk, hogy azok lennének. Végül pedig egész ról 1%-ra szeretnénk csökkenteni azt a határértéket, amely a regionális GDP arányában megfogalmazódik a szabályok között. Ez egyébként a bizottság ellenében van az a javaslatunk, a bizottsági javaslat szerintünk túl magas. Ennyit kívántam elmondani, várom kérdéseiket. Eh, thanks a lot for your... Köszönöm szépen a előadását. Meg is adom a szót Siegfried Sachs úrnak ezek után. Örülök annak, hogy szólhatok Önökhez a mai napon a tapasztalataimmal kapcsolatban. Az Európai Szolidaritási Alap felhasználását tekintve eddig négy alkalommal került erre sor egyébként 2002 óta. Itt most szeretném bemutatni a kedvezményezett állam szempontját és a bizonyos elvárásokat szeretnék elmondani. Az alapnak vannak általános céljai, ez egy szolidaritási eszköz, rendkívüli esetekre tekintve megfelelő segítséget kell mobilizálnia, anyagi segítséget. Egyébként a katasztrófa menedzsmentnek megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, a kevésbé bürokratikus legyen, és jól érthető szabályokkal kell működnie, egy rugalmasság, a transzparencia, az átláthatóság, elszámoltathatóság, nyomon követhetőség az, ami jellemző legyen rá. Ez egy olyan eszköz legyen egyébként, amely jól adható a polgárok számára és a helyi és nemzeti hatóságok számára jól alkalmazható. A kérdés az, hogy az alap ezeket az elvárásokat teljesítette az eddigi végrehajtás során. Öt kulcsfontosságú aspektus szeretnék megemlíteni, amelyet alkalmazni kell, és ahol adott esetben mit kell javítani, mi a kedvezményezettek álláspontja, és a pénzügyi eszközök gyorsan és túlzott bürokrácia nélkül érkeznek -e, és ezek azok a kérdések, amelyeket nagyon röviden szeretnék mondani. Egyébként alapvetően a következőket tudom elmondani és viszonylag jól működött, kezelni lehetett az intervenciókat, de az administratív hatá- terhek meglehetősen magasok, és ezeket mindenképpen csökkenteni kellene, egyes szabályokat pedig meg kéne egyszerűsíteni kellene. Azt gondolom helyes irányba haladunk, és, de azt is látni kell, hogy új munka, új terhelés is jelentkezik, aztán bizonyos adaptációkra, kiigazításokra szükség lehet, a, főleg technikai területen. Ha megnézzük, hogy hogyan működött mindeddig, ez a a jelentkezési folyamat, a kérelmezési folyamat a legnehezebb. A technikai eszközök mindenképpen segítettek a hatóságoknak, hogy elvégezzék a munkát, és megfelelő kérelmeket nyújtsanak be. És az Európai Bizottság is mindeddig segítséget nyújtott ami az általános időkeretet illeti, 10 hét a kirelmezésre, egy év végrehajtásra és 6 hónap a a jelentéstételre. Ez um, kihívást jelenthet, de megoldható szerintem. A tíz év, tíz hetes határidő adott esetben elegendő, de ehhez talán szükség lenne némi egyszerűsítésre is. A végrehajtási időszak, amely hát gyakorlatban két évet jelent, ugye egy évig tart, amíg megérkezik a pénz a kedvezményzett államban, ez szerintünk elég hosszú, a döntéshozatali folyamatot kellene felgyorsítani, és ez mindenképpen segítene nekünk. És két évbe telik a kár keletkezése után, amíg a dolog megoldódik, ez azért elég hosszúnak tűnik véleményem szerint. Aztán az eh, egységes kifizetési rendszer működik, és eszközkiadásokat érint, nincsen társfinanszírozás és időközi lejelentéstételre sincs szükség. Ez a tagállamok számára nyitottságot biztos, kiválaszthatják a megfelelő műveleteket, és kiválaszthatják a végső kedvezményeteket is, kedvezményezeteket is. Ezek azok az aspektusok, amelyek meglehetősen jól működtek mindeddig. Mit lehetne javítani könnyíteni lehet kellene a kérelmezési folyamatot, például a becslések, tehát a kár felmérés, ennek az ügynek az egyszerűsítése mindenképpen sokat segítene. Most egy néhány technikai jellegű részletre szeretnék kitérni, amelyről már hosszabb ideje folyik vita, tehát például milyen költségeket közvetlen vagy közvetett költségeket is fedezzen az alap. Azt mit vegyünk figyelembe például az áfa esetében, ezt beszámítsuk, vagy nem, vagy a teljes helyreállítást finanszírozza az alap, vagy csak a közvetlen fellépéseket, amikre szükség volt, de ezeket mind tisztázni kellene aztán például milyen kár, mi számít kárnak ennek a konkrét megalapíta, hogyha épületek elvesznek, az új, infra, az új infrastruktúra helyreállítása ide számít, vagy magáncélra, vagy közcélra szolgáló épületeket állítsunk helyre, aztán beszélni kell még a helyrehozhatatlan károkról minél világosabbak ezek az eljárások, például a kedvezményezettek esetében, minél világosabbak az iránymutatások, megfelelő dokumentumok születhetnének ebben az esetben, és ez mindenképpen az alap esetében azt jelenti, hogy sokkal jobban működtethetővé válna, és a polgárok számára is jobban láthatóvá. Most szeretném felhívni figyelmet az úgynevezett kísérő kritériumok, szomszédos kritériumok, van a szomszédországokra vonatkozó katasztrófák, ez is egy fontos kérdés, ezt is érdemes lenne végig gondolni, indokolt-e adott esetben a szomszédos ország katasztrófai esetében ez a fellépést, és milyen kritériumok mentén tehetjük ezt meg. Hogyha a döntéshozatalt fel tudjuk gyorsítani, az mindenképpen javára válna az alapnak, ez egy fontos lépés lenne, hiszen a kedvezményezettek esetében ennek nagy jelentősége lehet a gyors fellépésnek is, és az előzetes kifizetések is használ, hasznosak lennének. Az a végrehajtás jelentés és jelentős munkát jelent, némileg bürokratikus, hogy úgy mondjam, és vannak bizonyos rejtett bürokratikus terhek is, megállapodásokat lehetne egyszerűsíteni, vagy módosítani lehetne annak érdekében, hogy a kedvezményezettek munkáját egyszerűsítsük. Hogyha megnézzük a kedvezményezettek vagy áldozatok véleményét, hogy mit várnak valójában az alaptól, hogy milyen problémákkal szembesülhetnek, az egyik pont talán a legfontosabb, a helyreállítás, a legfontosabb és a szolidaritási és gyorsan kell, hogy történjen, a szolidaritási alap pedig későn érkezik adott esetben, hogyan tudnánk erre felhasználni a szolidaritást. És azt gondolom, nagyon gyakran a pénz csak később fizetik ki, miután egyes műveletekre már szükség volt. A tagállamoknak már be kell tartani a kezetektől fogva a szolidaritási alapelőírásait, ami a gyakorlati végrehajtást adott esetben problémát jelenthet. A pénzügyi ellenőrzések és kötelezettségek adott esetben meglehetősen nagy terhet rónak a kedvezményezettekre. A legfontosabb ügy talán a pénzügyi hozzájárulások kérdése, hogy kellően gyorsan, gyorsan érkeznek -e ezek, de hát erre azt tudom mondani, hogy nem, de az átdolgozás már folyamatban van, és bizonyos javaslatokat tettünk, amely a, és egyszerűsíteni lehet a szabályokat, igen, egyértelműen egyszerűsíteni kell a szabályokat, az egyszerűsítés, a szabványosítás, az egyértelmű tétele az eljárásoknak, folyamatoknak mindenképpen fontos technikai szempontból is. Egy iránymutatá dokumentumot is készíteni lehetne, ez nagyon sokat használna szerintem megfelelő eszközök, standard nyomtatványok, űrlapok, formátumok mindenképpen hasznosak, például a jelentéstétel esetében, a beszámolók esetében. Eddig azt tudom mondani, hogy összefoglalásképpen, hogy jól működött ez az alap, egy sor sikeres fellépése volt, fel kell gyorsítani az eljárásokat, erre mindenképpen szükség van, és egyszerűsíteni is kell, és ehhez megfelelő megoldásokat lehet kialakítani. Ezeket, ezekről egyébként pillanatilag folynak a tárgyalások. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Stefan Hochleitner úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az anyagokban nem szerepel az alátámasztó környezeti katasztrófákról, ezek nem Isten cselekményei, hanem ezeket kezelni kell, és fel kell mérnünk a kockázatokat, a környezeti katasztrófákat meg kell venni, mint kockázatot. Ha ezt nem teszünk meg, akkor rossz végkövetkeztetésekre juthatunk, és az előadásban foglalkozni eh, szeretnék az EU szolidáris alap robusztusságáról, struktúrájáról, hat hatókonyságáról és legitimációráról. Már hallottuk azt, hogy a szolidaritási apa létrehozásának oka a szolidaritás megteremtése, ez pedig azt jelenti, hogy az ember segíteni akar olyan embereknek és tagországoknak, akik a környezeti katasztrófákkal nem tudnak egyedül megbírkozni, hiszen ez túllép a saját lehetőségeiken. Hallottunk tehát már arról, hogy ez hogyan került struktúrásra, 1 milliárd euró, a közinfrastruktúrára van a küszöbb megközelítés, erről már sok mindent hallottunk. Lehet, hogy itt van még egy fontos dolog a következő szlájdon, eh, amiről a jelenlegi vita szól. Én egy kicsit ki szeretnék térni a következtetésekre, mi szerint az eszköznek az Európai Unió költségvetésén kívül kell helyezkednie, hiszen nem tudjuk mennyi pénzre van szükség, de ez nem igaz, ezt a kockázatot igenis fel lehet mérni, és én most meg fogom mutatni, hogy ezt hogyan lehet felmérni, és ez mit jelent az eszköz számára, ha felmérjük a kockázatot. Tehát az első dolog, amikor az EU szolidaritási alapról beszélünk, ez itt a javaslat, akkor fontos, hogy egy kockázati eszközként struktúráljuk ezt, tehát annak a valószínűséget kell felmérni, hogy bekövetkezik egy, nem, egy környezeti katasztrófa az európai tagországokban elgondolkodhatunk a többi dimenzióról, a robusztusságról, egy speciálisabb módon, és megpróbálhatunk megoldásokat is találni a problémákra. Az első dolog, tehát a következő. Még a, a fő problémák a robusztusságot illetően ismerjük az áradásokat, az áradások nagyon nagy problémákat jelentenek, és ők több országot érintenek általában egyszerre, ezt itt látjuk, és az EU szolidaritási alapját 2002-ben hozták létre, 700 millió euró támogatást nyújtottak, tehát az árvíz esetek száma megnövekszik. Ezek fenyegetik leginkább környezeti katasztrófaként az Európai Uniót. Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó katasztrófák kockázatot jelentenek a szolidaritás alapok számára, a széles körű ilyen jellegű katasztrófák nagyon nehezen jeleníthetőek meg a szolidaritási alapban. A kérdés az, hogy ezt hogyan akarjuk felmérni. Az egyik dolog az, hogy megnézzük azt, hogy a víz mennyire függ, mitől, a piros azt jelenti, hogy a, a régiók, ahol ez bekövetkezett, más régiókat is átterjedt. Ez azt jelenti, hogy a korreláció az esetek között igen magas extrém esetben, és hogyha a szolidaritása alapcélja, hogy pont ezekben az extrém esetekben segítse a lakosságot, akkor nekünk pont ezeket kell megvizsgálnunk. Tehát az, hogy egy kockázat alapú perspektívából ezt hogyan értékeljük, ennek részleteire most nem térnék ki, tehát a loss distribution, a veszteség megosztása és felmérésre kerül, és minden egyes tagország esetében ezt külön megtesszük, a küszöbb kritériumot alkalmazzuk, az EU szolidaritási alapjában is van kockázat szétosztás. Fel kell mérni annak lehetőségét, hogy a kifizetések magasabbak, mint az 1 milliárdos küszöb, és akkor kiderül az, hogy az alap eh, esetében sok ilyen eset merül fel, sok ilyen széles eh, körül árvíz eset, tehát eh, nagyon gyakran túlépése kerül a küszöb, hiszen ezek a természeti katasztrófák olyan méreteket ölthetnek, illetve az árvizek is. Tehát ezt a típusú alapot meg szeretnénk növölni, a széles körű eseményeket bele akarjuk venni, itt a más módon próbálják integrálni magas kockázatokat. Az újrabiztosítás lehet egy ilyen megoldás, de úgy tűnik, hogy a robusztus jelleget növelni kell, hogyha el akarjuk kerülni ezeket az eseteket, ki kell fizetni a károkat, viszont el akarjuk kerülni azt, hogy az 1 milliárdos eurós küszöböt túllépjük. A szolidaritás ügye a második szempont, tehát foglalkoznunk kell a megoldási kapacitásokkal, tehát nagyon fontos, hogy ezekkel, ha meg tudnánk küzdeni, akkor nem lenne szükség kívülről. Ez egy kockázatmodell alapul, tehát frissíteni kell még, de csak mondok példát Ausztriából. Ausztrián nagy ország, és hogyha a küszöböt vizsgáljuk, amikor a szolidaritás alap segíti Ausztriát, milyen esetben kéne, hogy segítsen, akkor kiderül, hogy Magyarország és Románia sokkal nagyobb szükségben vannak, ami a szolidaritást illeti, és nehezebb számukra megbírkozni ezzel az eseménye, mint gazdagabb országoknak. Tehát szolidaritás kérdéseit meghatározott, tehát fontos, hogy a gazdasági teljesítőképességhez kössük ezt a szolidaritási alapot, és ne csak a GDP bizonyos arányában térítsük a károkat. Tehát ez elnövelné az alacsony vagy közepes bevételű országok helyzetét, előnyeit. Fontos, hogy azok kapjanak támogatást, akiknek erre tényleg szükség van. És az utolsó dimenzió a hatékonyság, ez arról szól, hogy hogyan tudjuk a jövőben a kockázatot csökkenteni. Nagyon sok fejlődés történt, módosítás, előrelépés. Hogyha nézzük a plac irányelvet, illetve a, a, az áradásokra vonatkozó irányelvet, akkor megnézzük azt, hogy mit tehetünk meg, hogyha árral látjuk el a kockázatot, árcímkével, és csökkentjük a kockázatot, akkor az árat is csökkentjük, el a kockázat terjedését. Tehát itt van egy lehetőség, hogy egy plusz biztosítási eszközöt hozunk létre, amikor a kockázat csökkentésével profitálunk, és az ár csökkentésénél úgymond fizetni kell azért, hogy a kockázattal megszabadulhassunk. Az EU szolidaritási mm, non-insurable eszettekről is gondolkozik Mexikóban, nem biztosítandó eszközökről, nem biztosítható eszközökről, ezeket ott igazából biztosítják, és nem, nem biztosíthatónak értékelik találják. Tehát itt egy további lehetőség, hogy ezeket a közeszközöket biztosítjuk, biztosíthatónak tekintjük, erre egy árcímkét helyezünk el, és ha a kockázatot csökkentjük, akkor kevesebbet kell fizetni azért is, hogy megszabaduljunk ezektől a kockázatoktól, ezt a három dolgot szerettem volna megemlíteni, az utolsó dolog pedig, hogy mit tehet itt a szolidaritási alap, hogyha a szolidaritási alap segítheti az alacsony bevételi országokat, akkor fontos, hogy a szegény országok számára a biztosítási díjakat elérhetőbbé tegyük az extrém kockázatoknál. Fontos, hogy ez hozzáférhető legyen, nagyon sok biztosított társaság nem hajlandó ezeket a magas kockázatokat elfogadni a portfóliójukban, hiszen ez költséges számukra, és az emberek számára pedig nem elérhető az erre kötendő biztosítás. Tehát ezt a magas szintű kockázati szintet a kormány veszi át, de más eszköz is elképzelhető lenne. Tehát a pénzügyi intézmény veszi át ezt a magas szintű kockázatot. A plusz előnye ennek az, hogy csökkentetjük azt a pénzösszeget, amelyet arra kell fizetnünk, hogy biztosítást kössünk. Az Európai Unió igen nagy, tehát a kockázatot hatékony módon lehet diversifikálni, és ha ezt megtehetjük, akkor sokkal olcsóbb az ilyen típusú biztosítások, újrabiztosítások megkötése, tehát mint hogyha országonként térseteket külön-külön tekintjük. Összegezve a kockázattalapú perspektívából gondolhatjuk azt, hogy a legfőbb eh, kockázati kritériumokat csökkentjük, a veszélyforrásokat. Ezek olyan értékek, amelyek a teljesítményt, a, a gazdasági megoldási kapacitást is, ez egy adott százalék a GDP-nek, illetve a robosztusságot növelhetjük, illetve fontos a tőkepiacon, az újrabiztosítási piacokon is körülnézzünk, illetve egy további lehetőség az EU szolidaritás alapjának az átorientálása lenne a, egy ex ante e, típusú e, eszközzé a tőke támogatásoknál más e, magánpiaci mechanizmushoz hasonlóan. Ennyit szerettem volna mondani. Thanks, thanks a lot. Uh, eh, Mr. Eh, Luigi. Köszönöm szépen. Luigi Di Angelo kért szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A katasztrófa védelem olaszországi testületét vezetem. Mi vagyunk felelősek a koordinációért Olaszországban, ha bevetésekre kerül sor. Egyébként más hatóságokkal is együttműködünk természetesen, akik ezeket az eszközöket felhasználják regionális szinten. Egy olyan országból jövök, amely a 2002 óta a források mint egy felét használta fel. Sajnos szükségessé vált, hiszen nagyon súlyos katasztrofák érintettek bennünket. El kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit az eszközök felhasználásának egy ilyen játékterévé váltunk, és kísérleti terepévé. Itt különböző eseteink voltak, ahol fel tudtuk használni. Időnként ellenőriztek is bennünket, bíráltak is bennünket, ezt be kell látni, de úgy gondolom, hogy egyes esetekben végül is mi is hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy ez az új rendelet megszületik egyfajta ösztönzést, ötletet tudtunk adni. Nagy tapasztalatokat gyűjtöttünk, és ezeket, ezek oda vezettek, hogy bizonyos esetekben módosítani kell az előírásokat. A szolidaritási alap Olaszország vonatkozásában erősítette az Európa tudatot, hiszen kritikus esetekben, helyzetekben jelent meg Európa, ami egy pozitív üzenetet hordozott, egy pozitív eszközt és forrást láttak ebben. És még egy dolog, amit én magam is fontosnak tartok, el kell, hogy mondjam, hogy ez egy plusz ahhoz képest, amit a, az állam, a tagállam tudott biztosítani. hogyha az időket lecsökkentjük arra vonatkozóan, hogy és szigorítják az előírásokat. Az előttem szóló már ugyanezt mondta végül is. Ma abból indulunk ki, hogy egy két éves időszakunk van. Ki kell értékelni a dokumentumokat, aztán kifizetik a pénzt a tagállamnak, aztán felhasználják ezt a pénzt, és összességében erre van mint egy két évünk, és akkor van egy lehetőség arra, hogy megtérítsék ezeket a pénzeket, és akkor a felújítás, a helyreállításra is fordíthatnak pénzt. Viszont ha ezt lecsökkentjük, ezt az időszakot, akkor gyakorlatilag a felhasználás időszakát csökkentjük. Ezt látni kell, amikor ezt szeretnék csökkenteni. És ha egy állam benyújt egy ilyen kérelmet, akkor ez természetesen azt is jelenti, hogy ő már egy katasztrofál szembesült, tehát már pénzt el kell költeni, már előre ki kell fizetni bizonyos dolgokat, és itt egyfajta kiegészítő szerep jut az alapnak. Tegyük fel, hogy volt valahol egy földrengés, ott egy államnak, a tagállamnak azonnal reagálnia kell, ez nem tarthat sokáig. Az állami intézkedések egy jelentős részét, amikor a támogathatóvá válik egy-egy intézkedés, akkor kérheti ennek a megtérítését. Egyébként nem túl nagy probléma, hogy 8-9 hónappal a kérelmezés után fizetik ki a pénzeket. Nyilvánvalóan az előleg fizetés egy helyes dolog és hasznos is, de mindig azt kell szem előtt tartani, hogy mi a célja a dolognak. Az államnak egyébként függetlenül attól, hogy érkezik-e európai pénz vagy nem, úgyis kifizetéseket kell eszközölnie. És hogyha később érkezik a pénz, akkor a helyreállításra tudjuk felhasználni. Nem azért mert feltétlenül az helyreállításra szállják a pénzt, hanem arról van szó, hogy az állam akkor kapja meg ezeket a forrásokat, amiket már előlegesen elköltött. Azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne itt megnézni, és ezt a eszközt esetleg elemezni, hogy hol tudunk változtatni, de a tapasztalatainkat illetően szerintem az az alap, amit én az imént elmondtam. Néhány pontot már láttunk, bízunk abban, hogy nem sokára egy új rendelet születik, amely orvosolni tud bizonyos nehézségeket. Szeretném néhány pontra felhívni a figyelmet a jelenlegi rendeletből, és adott esetben új javaslatokat tudunk ez alapján készíteni. Azt tudjuk, hogy a rendelet tartalmaz egy olyan időszakot, amikor kérelmet kell begyűjteni, ez 10 hét, erről már hallottunk, és a 10 héten belül kell az érintett államnak benyújtani a kérelmet, aztán van egy értékelési időszak, ezt követően a bizottság értékel 8-9 hónap, aztán a végrehajtási időszaka, amikor kifizetik a forrásokat egy államnak, és ebben az esetben az állam a saját kiadásait téríti meg ezzel, adott esetben, vagy pedig helyreállítási ö, intézkedéseket hoz és hajt végre. És utána az elszámolás szakasza következik. Itt tehát érdemes meggondolni, hogy hol kívánunk változtatást az új eszközzel. A tagállamoknak megfelelő hozzáférésük van az alaphoz, és van itt egy küszöbérték, amit említeni szoktunk, ez 3 milliárd, és hát itt egy GDP arány is látható. És szeretném megnézni, hogy mi az, amit módosítani kell a katasztrófa esetében. Aztán itt van a szomszédos államok érintett szomszédos államok esete is, aztán van a regionális eset, amikor lehetőség van arra, hogyha 3 milliárdot nem érik el, akkor eh, adott esetben más összeg is eh, kérelmezhető, vagy más alap is kérelmezhető, tehát alacsonyabb küszöbérték is elképzelhető. És eh, most amikor azt vizsgáljuk, hogy mi szerepeljen az új rendeletben, akkor ezt meg lehetne vizsgálni, ezeket az értékeket. Aztán regionális esetben kicsit bonyolult a dolog pillanatilag, ezt végig gondolták az új rendeletben, és most ott tartunk, hogy a regionális esetnél egy homogén régió kell, hogy érintve legyen a lakosság nagy része. Olaszországban azt szoktuk mondani, hogy 13 esetből hetet elutasítottak, amikor kérelmeztek ilyen eszközöket, és a hét elutasítás regionális esetekre vonatkozott. Egyszerűen azért történt az elutasítás, mert nem volt elég egyértelmű, hogy a hatások tartósnak bizonyulnak. Hogyha most a minőségiről rátérünk a mennyiségi értékekre, azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, amit az új rendeletben megteszünk. És hogyha megkaptuk a forrásokat az alapból, akkor ezeket a forrásokat konkrét intézkedésekre kell felhasználni. Először is az érintett lakosság támogatása, ez egy fontos feladat, ami természetes is, és vannak olyan egyéb intézkedések is, például az infrastruktúra helyreállítása, vagy más intézmények helyreállítása. Ez nem egy preventív, egy, nem egy megelőző alap. Nyilvánvalóan az, arra más forrásokat kell szánni. Itt más eszközök is vannak, más források is vannak, amiket európai szintről fel lehet használni, a strukturális alapból például. Aztán az is lehet, hogy ezekhez a forrásokhoz nehezebb hozzáférni. A szolidaritási alap adott esetben könnyebben felhasználható. A strukturális forrásoknál az a helyzet, hogy úgy tűnik első látásra, hogy még nehezebb kérelmezni, ott még bürokratikusabb struktúrák működnek, a szolidaritási alapnak még komplex mechanizmusai vannak, természetesen időnként bonyolult is egy kicsit, de azért a felhasználás során az államok szemben úgy tűnik, hogy egyszerűbb ehhez hozzáférni, de hát nyilvánvalóan a katasztrófa bekövetkezte, után lehet ezt az alapot csak felhasználni a végrehajtás időszaka alatt az államnak, aki a kérelmet benyújtja, igazolnia kell, és információkat kell beterjesztenie a érintett területet ért kárról. Most az új rendeletben további információkat is kérnek, például el kell mondani, hogy voltak-e preventív megelőző intézkedések az adott területen korábban, és meg is értem, hogy a kockázatkezelésre nagyobb súlyt kívánnak helyezni, és igyekeznek a tagállamokat arra ösztönözni, hogy a megelőzés érdekében többet tegyenek de más intézkedések is elképzelhetők. Ha tíz héten belül kell egy kérelmet benyújtani, akkor nem igen tudom még ellenőrizni azt is, hogy a korábbi években milyen intézkedéseket hoztak. Azt kell tehát végig gondolni, hogy milyen jellegű kárról van itt szó földrengés esetében, mondjuk Olaszországban vetjünk egy ilyen példát. Van itt egy kockázatos épületállomány hogyha ezt előtte stabilizálni akarnánk, az elképesztő összegekbe kerül, világos. És egy földrengés esetében nehéz megvizsgálni azt, hogy tényleg a megelőzés összes lehetőséget felhasználta el valaki. Azt kell, hogy mondjam, nálunk például meglehetősen magas a kockázat. Ez nagyon bonyolult megállapítani, hogy megfelelő, megelőző intézkedéseket hoztak. Hogyha az árvíz veszélye áll fent, persze ott egy kicsit egyszerűbb megvizsgálni, hogy gátat építettek -e, de ez sem garancia arra, hogy egy árvizet meg lehet -e előzni, vagy nem. Tehát nem olyan egyszerű rövid idő alatt megnézni, hogy a szükséges megelőző intézkedéseket meghozták-e. Aztán további szakaszok következnek, ugye említettem már a 8-9 hónapot, az értékelési időszakot, erre szükség van, és nyilvánvaló egy jelentősebb információ cserére nyílik itt már lehetőség az érintett állam és a bizottság között, ami a tíz hetet illeti, az elején az azért ilyen szerű, mert ha ott elrontunk valamit, akkor már kicsúszunk az időből. Tehát azt gondolom, hogy a a tagállamokkal információcserét kell folytatni ezzel alatt az időszak alatt. Itt már van a lehetőség. Tehát így az elején is észszerűbb lenne véleményem szerint 10 hét, jó gyorsan akkor a jelentkezés, de a következő időszakban van idő még további információkat begyűjteni, hogyha valaki 10 hét alatt nem tudott kellő információt adni. A lényeg az, hogy ezt a következő időszakot jól fel kell használni, annak érdekében, hogy a szükséges információkat még be lehessen aztán a végrehajtási időszaka, erre mondtam azt, hogy ez egy év, egy évünk van arra, hogy elköltsük a pénzt. Elmondhatom, hogy ez egy rendkívül fontos időszak, és az egy év meglehetősen hosszú idő, de azért nem mindig elegendő. Olaszként beszélek egy olyan ország képviselőjeként, amelynek földrengésekkel kellett szembesülni az utóbbi időben. Mindjárt a végére érek. Nagyon sok pénzről volt szó, és nem olyan könnyű nagyon sok pénzt rövid idő alatt jól elkölteni, tehát ezt az időszakot nem nagyon lehet lecsökkenteni. Aztán most úgy tervezik, hogy csökkentik a következő időszakot is, az jelentéstételét, itt az államok szerepét is tisztázzék el. Egy éves jelentés természetesen ez egy fontos eszköz volt. Láthatjuk, hogy Olaszország a források mint egy felét használta fel. Nagy katasztrófák voltak nálunk, de voltak regionális katasztrófák is, amikre kértünk pénzt, és itt láthatják, hogy milyen lépéseket tettünk. A végén még azt szeretném elmondani, hogy tapasztalataink szerint 2002 óta ö, tudatosítani lehetett fokozottabb mértékben ezt a lehetőséget, és sikerült homogénebb, egységesebb eszközöket kialakítani a kár megalapítására. Az elején nem volt ez olyan egyértelmű, de most már láthatjuk, hogy mit kell tenni, és igyekszünk ebbe a tevékenységbe az összes érintetet bevonni. Így megkaphatjuk az összes szükséges intézkedést, milyen kár keletkezett, és mm, hogyan értékeltük a kárt, és lehetőségünk volt arra is, hogy finomítsuk az eszközeinket. Mr. Köszönjük szépen, Bencelő úr! Most a saját előadónknak adok szót, Ösztelasz Felegut kollégának. Mi már megszavaztuk a saját jelentésünk. Feregott úr most kifejti nekünk, hogy melyek voltak a fő érvek és ellenérvek a háttérben, aztán három-négy kérdésre adok majd lehetőséget a szakértők és a szövegfelelősei között, és aztán az árnyék előadó kérdez majd a szó. Most először az előadó tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden szakértőnek köszönöm, hogy eljött és elmondta nekünk ismereteit. Nagyon hasznos és időszerű volt, amit elmondtak. Ma délelőtt éppen egyhangulag szinte megszavaztuk ezt a jelentést, és ez összhangban van azzal, amit a szakértőink is mondtak a szolidaritási alappal kapcsolatban. A bizottsági javaslatot komolyan megvizsgáltuk, néhány kompromisszumos módosítót hozzá, fűztünk, összesen 60 módosítót kellett közös nevezőre hozni, meghosszabbítottuk a határidőt, és ami a végrehajtási határidőt szeretnénk csökkenteni, és kétszázalékos elkülönítést javaslunk, előzetes kifizetésekre való lehetőséget szeretnénk teremteni, hogy az érintett sújtott országok helyzetét egyből lehessen orvosolni, és a GDP arányos arányt pedig 1%-ra csökkentenénk mi is. Itt éppen kifejtette az egyik szakértő, hogy szerintük is alacsonyabb százalékos arányra lenne szükség. A regionális katasztrófák új, pontosabb definíciója ugyancsak fontos, és az új rendelet ennek eleget tesz, pontosabb definíciót ad, egyszerűbb lesz a rendszer, és a megpróbáltuk a több év alatt felgyűlt tapasztalatot, negatív tapasztalatból tanulva összefoglalni. Ugyanakkor tudjuk, hogy a költségvetésünk csökkent. Tehát kevesebb pénzzel kell okosabban bánnunk. De ezzel együtt szerintem optimisták lehetünk. Az első három oldal egyeztetés várhatóan már február második felében meg lesz, utána követik majd a többiek, és ha sikerül konstruktívan ö, vitázni, akkor március másodikán akár már a plenáris is szavazhat róla, és délelőtt a görög elnökség képviselője is ugyanilyen irányú ö, ígéretet tett nekünk, hogy ami a tanácsi elnöksége múlik, azt meg fogja tenni, hogy a dolgot előre lendítse. Ez az egy és másfél százalékos téma a tanácsban vitákat váltott ki, több tagállam a másfél százalékot szeretné, mi szeretnénk az egy százalékot, hát majd meglátjuk, hogy milyen ki a tárgyalásokból. Aztán az is felmerült, hogy áradások esetén akár hosszabb időre kiterjeszthető legyen az alapból a folyósítás, hiszen nagyon sokáig tart az újjáépítés egy egyszerű eljárásban. Csak amíg a lakossági arányok, lakosságsűrűség ezt indokolja, akkor a régió közösen is benyújthassanak ilyen igényt. Kollégáimmal áttekintettük ezeket a kérdéseket, és nagyon sok helyen, amiket most önök elmondtak, azt mutatják számunkra, amit magunk is gondoltunk, tehát nagyon jó megerősítést jelentett nekünk önök, az önök előadása. Köszönjük! Most, ha vannak kérdéseik, akkor három-négy kérdés erejéig ennek helyt adok. Lehet a szakértőktől kérdezni. Először az előadók, az árnyék előadók, vagy ha a bizottság meg kíván szólalni, azt is megérthetjük. Nincs jelentkező? Van kérdés? hozzáfűzni való? Igen, Láncsos mit asszony, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, lenne néhány megjegyzésem és egy kérdésem. Néhány képviselőtársam együtt már január közepén vitatkoztuk azokról a kérdésekről, amelyeket itt Róza is emlegetett, a reformról, és az egyik előadó éppen arról beszélt, hogy egyre gyakoribbak az, az a természeti katasztrófák nálunk Bretányban, az atlanti óceáni térségben, de Dél-Franciaországban is ugyanezt látjuk. Egyre gyakoribbak az özönvízszerű esők, amelyeknek katasztrofális következményei vannak egyik utóbbi esetben is 500 embert kellett kitelepíteni, és egyre gyakrabban történnek ilyenek. Tehát ö, ö, gyakran elfeledkezünk róla, noha egyre gyakoribbak az ilyen típusú katasztrófák, még mindig építkeznek ilyen veszélyeztetett területekre, és jobban definiálni kellene, hogy egyes régiókban milyen várható természeti katasztrófákkal kell számolni, milyenek az építés kockázatai, és az építési engedélyeket ezek függvényében szabadna csak kiadni. Itt Európának is lehet szerepe, az európai jogalkotónak, Vagyis nekünk érdemes lenne talán ebben az irányban elmozdulnunk, mert a szolidaritási alaptól függetlenül nekünk egy megelőzési kötelezettségünk is van. Jó, hogyha segítünk egymásnak katasztrófa bekövetkezés esetén, de több katasztrófa elkerülhető lenne, vagy legalábbis a következményei moderálhatók lennének, ha előre gondolkodnánk. Ennek jegyében tettünk is néhány javaslatot, tehát a megfontolt előre gondolkodás, erre szeretném felhívni a figyelmet, és azon is elgondolkodtunk, hogy egy európai önkéntes test, egy egység felállítása is érdekes gondolat lehetne, hogy ezt azonnal oda lehessen küldeni abba a térségbe, ahol katasztrófa kárenyhítésre van szükség, közös képzésen vehetnének részt egy ilyen egység tagjai, ezt a regionális fejlesztési alapból is lehetne finanszírozni, illetve megelőző infrastruktúrális projekteket is lehetne az alapból finanszírozni, és ösztönözni kéne a, különösen a határvidékeken a közös megelőzési fellépéseket. Tehát független attól, hogy vannak mindenhol nyilván tűzoltóság, rendőrség, katasztrófavédelem, egy magasabb szintű, összefogottabb, határokon átnyúló fellépésre is szükség lenne, és itt az európai jogalkotóknak ebben szerepe lehetne. Ha már átírjuk ezt a rendeletet, akkor erre is legyünk figyelemmel. Januárban már a bizottságnak feltettünk egy szóbeli választigénylő kérdést, február elején várjuk erre a választ a plenárison, és reméljük, hogy erről lesz még vita és ezeket a kérdéseket majd a Roza által felvetettek mellett is fel tudjuk vetni később, és kapunk rájuk válaszokat. Köszönöm. Vannak-e kérdések? Nincsen akkor meg szeretném kérdezni, hogy reagálni szeretnének az előadók. Pelenik úr, köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem van az elhangzottakkal kapcsolatban, ami a speciális ajánlásainkat illeti. Az EGSB említette a civil társadalom szerepét, az önkénteseket a Vörös Kereszten, ezek mind nagyon fontosak a katasztrófa után különösen, és mi azt javasoltuk, hogy a civil társadalmi szervezeteket is vegyük bele a szolidaritási alaprendszerébe. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem pedig a következő. Vannak kérdéseim Ferragót asszonyhoz. Speciális ajánlásaink az újraerdősítésre is vonatkoznak. Mi, tehát egy erdőtűz után környezeti szempontból nagyon fontos rövid távon új fákat ültetni, tehát újra erdősíteni. Ez a vári a florenci térségre is jellemző Dél-Európában általában. És hogyha jól értettem az ön beszámolóját, akkor a jelentése nem említi az újra erdősítést. Ön egyetérte ennek környezeti jelentőségével. Ez lenne a kérdésem önhöz. Köszönöm. Sí, muchas gracias. Efectivamente el tema... Eh... Köszönöm szépen. Valóban amikor a módosítókról beszéltünk, akkor szárasságról, erdőtüzekről, illetve árvizekről volt szó, de mi inkább egy általánosabb definíciót szerettünk volna az általános katasztrófáknál, hiszen egyébként minden egyes katasztrófa területre külön definíció vonatkozott volna, éppen ezért részesítettünk előnyben egy általános jellegű definíciót, és itt nagyon fontos, hogyha például az eredeti állapotot helyre, helyreállítják, akkor ide tartozik a, az újraerdősítés is, az erdőtelepítés, tehát az önök javaslatát megszívlelem, hiszen nagyon fontos ezt az erdősítési munkát az erdőtűz után megtenni, ami a civil társadalmat in, illeti. A témáltal feltétlenül, témával feltétlenül foglalkoznunk kell, és ezt dicsérni, kiemelni is fogjuk. Vannak-e még további kérdések? Én voltam a zöldek jelentéstevője, és szeretném kihangsúlyozni a jelentés bizonyos nagyon pozitív elemeit. Görögül folytatnám a mondandómat. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy 7 év tárgyalásai után most sokkal közelebb kerültünk egy eredményhez, ami az új rendeletet illeti, ez lassan elfogadható, és nagyon fontos, hogy ez a font Európában szolidaritás mutasson, meg tudjuk mutatni azt, hogy ha katasztrófára kerül sor, katasztrófa helyzet van, akkor Európa cselekszik, és nagyon fontos megmutatni azt, hogy megelőző módon is cselekednünk kell, nem csak utólag kell a károkat kifizetni, megtéríteni. Tehát fontos, hogy ne csak utólag fizessünk ki, hanem megelőzően cselekedjünk. Tehát ami az eladásokat illeti, mindig ugyanazok a hibák fordulnak elő, és ezek a ugyanolyan hibák ugyanolyan eredményre vezetnek. Nagyon fontos elismerni azt, hogy nagyon sok dolog változott meg az éghajlatváltozásnak köszönhetően. Az éghajlati változásokkal is foglalkoznunk kell, illetve azzal, hogy az új körülményekhez igazodnunk kell. Mindegy, hogy árvízről van szó, áradásokról, erdőtüzekről, vagy más típusú környezeti katasztrófákról, tehát nagyon fontos itt a dolgokat még egyszer megvizsgálni és fontos, hogy a megelőzés problémájára összpontosítsunk. Sanchez Schmidt asszony elmondta azt, hogy tudnunk kell azt, hogy milyen régiók azok, amelyek fenyegetettek. Hát néha nem megfelelően tervezik a dolgokat, túlságosan közelépülnek a házak a folyókhoz, vagy átterületekhez, veszélyes területeken építkeznek és az éghajlati változások miatt ezek a kockázat tényezők még tovább erősítik hatásukat, kiéleződik a helyzet. Van egy további pont is, ez pedig az ökorendszerek kérdése, az ökorendszerek helyreállításának kérdése. Itt nem csak egy technikai jellegű kérdésről van szó, hanem egy új megközelítésre, egy új tudatosságra van szükség, pontos az ökorendszereket eh, figyelembe venni egy katasztrófa után. És még van egy további pont is, amit megemlítenék. A szabályokat nagyon fontos tisztázni, és nagyon sok régió, nagyon sok ország nagyjából képet alakított ki arról, hogy milyen területeket kell a szolidaritási alapból finanszírozni, ezek a szabályok világosabbá váltak, a reakciós idők, a reagási idők is gyors, rövidebbé váltak, választ is gyorsabban kapunk, tehát egy hónapon belül a kérvény beadása után válaszolni kell a kérdésre. Ez nagyon fontos, azért, hogy ne legyenek félreértések, azzal kapcsolatban, hogy egy adott beadvány támogatandó-e, támogatható-e, vagy nem. Azt gondolom, hogy ezek az előírások logikusak, nagyon jó jelentésről van szó, jelentős támogatást élvez a szakbizottságban. Azt gondolom, hogy a tanácssal és a bizottsággal kell együtt működnünk a trialóguson, annak érdekében, hogy február közepéig tényleges eredményre jussunk, hiszen a polgárok és a régiók az eredményeket várják ebben a témában. Köszönöm szépen még egyszer. Elnök, van-e reagálás a bizottság részéről? Do you, have, do you want to, to react? Szeretnének reagálni? Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, thank you very much. Uh, köszönöm szépen a szakbizottságnak, köszönöm elnök úr, a szakértőknek is köszönöm. Azt gondolom, hogy a tapasztalataik jó részt azt támasztják elő, amit a bizottság mondott, hogy hiszen vannak tapasztalatok az elmúlt 12 évről nekünk is. Valóban az a helyzet, hogy az alapnak mindeddig egy sor gyenge pontja is volt, ami összefügg azzal, hogy nagyon gyorsan kellett létrehozni annak idején és működtetni későbbiekben, tehát 2002-ben egy meglévő katasztrófa esetén, vészhelyzet esetén kell egy gyorsan tető alá hozni. Az Európai Bizottság már megpróbálta javítani ezt az eszközt a korábbi években is, talán túlságosan ambiciózus volt a bizottság akkoriban, ezért aztán 2000-től, 2005-től kezdve nem voltunk sikeresek ezzel. Most megpróbáltunk a meglévő alapot javítani, de még a rendszeren belül maradni. Tehát kiigazítjuk a jelenlegi rendeletet anélkül, hogy teljesen új elemekkel egészítettük volna ezt ki, és mindenek előtt a potenciális szűkítésre ne kerüljön sor, és egy milliárdról 500 millióra történt egy csökkené, csökkentés, és ez azt jelenti, hogy a rendszeren belül maradva, de kisebb összeggel dolgozunk. Az a megközelítés, amit Hochleitner úr említette, és ami mellett sikra szállt, ez a te rendszer teljes megváltoztatását jelenteni, ezért úgy gondolom, hogy nem érett meg az idő még erre a koncentrációra, amit említett. Nyilvánvalóan az alapot nem szabad túlterhelni, más szakpolitikákkal is összefügg ez. És persze ezzel nem azt tagadjuk, hogy nem fontos, és egy sor kezdeményezés keretében kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és szolidaritási alapra van szükség. Tehát az említett politikák nagyon fontos prioritást képviselnek. Itt az Európai Bizottságnak is voltak kezdeményezései, a DG Eco-nak például a megelőzés is szóba került. Azt gondolom, a alap nagyon fontos szerepet játszik, de egy nagyon konkrét környezetben kell látni. Tehát egy olyan területen, amire létrehoztuk pénzügyileg segíteni a tagállamoknak azokkal a pénzügyi nehézségekkel, amelyekkel első pillanatban szembesülnek. Hol? Jaksu, említett egy fontos pontot, hogy fontos lenne a tagállamok számára, hogy nagyon korai időszakban tudják, hogy aktiválják-e az alapot, és hogy számíthatnak-e tagállami szinten a pénzügyi támogatásra. Azt gondolom, hogy épp ebbe az irányba mutat az új javaslat. Igyekeztünk tisztázni ezt a helyzetet. Sokan egyértelmű kritériumokat alakul, akarunk, ez a tagállamoknak lehetővé teszi, hogy a tagállam pontosan lássa, milyen esélyei vannak, hogyha a kritériumokat nem teljesítik, akkor nincsen lehetőség arra, hogy megkapják a pénzeket, és a kritériumokat a jövőben teljesen világosá tesszük, és mindenek előtt, hogyha előzetes kifizetésről van szó, és ez is azt jelenti, hogy a szolidaritási alap valószínűsége erősödik, tehát és ez egyfajta biztonságot teremt akár száz százalékig is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor egy negyedórás szünet következik. 4 óra 30-kor ugyanebben a teremben vagyunk, Johannes Hán biztos úrral találkozunk, hogy megvitassuk vele a státuszt, az európai kohéziós politika státuszát. És ez egy fontos állap. Kollégák, azt hiszem, hogy most már nem érdemes tovább várnunk. Folytassuk a munkánkat. Aki beszélgetni akar, fáradjon ki. Johannes Hán biztos úr a vendégünk, akit arra kértünk, hogy mondja el nekünk, hogy az új kohéziós politika kialakítása hol tart, és kérem is őt, hogy tartsa meg expozéját. már az a tény, hogy ugyanabban a mikrofonban beszélünk is azt mutatja, hogy egy oldalon állunk. Köszönöm elnök a szót. Köszönöm a meghívást. Úgy hallottam, hogy sokukat nagyon érdekli az, hogy hol tartanak a megbeszélések a partnerségi megállapodásokról és az operatív programok kialakítása. már az előkészítő fázisban is beszéltünk egymással a delegált jogi aktusokról. Most a beruházási záradékról szólnék, és a legfrissebb nemzetközi fejleményekről, a kohéziós politikát érintő fejleményekről, mert Európa szerte nagy érdeklődés követi, övezi az európai kohéziós politika alakulását, és úgy gondolom, hogy a partnerségi megállapodásokról érdemes most egymással is egyeztetni. 2012-ben, körülbelül egy évvel ezelőtt felkértük a tagállamokat, hogy informális párbeszédet kezdjenek egymással és velünk a strukturális alapokról, ezen belül is a beruházásokat szolgáló pénzekről, és 2014 elejére, vagyis mostanra kértik őket, hogy véglegesítsék álláspontjukat. Köszönöm innen is azon tagállamoknak, akik ennek megfeleltek. Eddig mindössze három hivatalos partnerségi megalapodási eh, javaslat érkezett be hozzánk, három, de állítólag a következő napokban, hetekben a többsége a tagállamoknak beküldi majd ezt még nekünk, tehát előre haladott fázisban van ezeknek a megírása, és mindenki azon van, hogy a minél előbbi megvalósítás talajára lépjünk át. A bizottságtól bizottságnak most az a feladata, hogy a tagállami szövegek benyújtása után már kora tavasszal ezeket összesítse, bemutassa, és ezek alapján az operatív programokat el lehessen kezdeni. Valódi eredmény persze attól függ, hogy a tagállamok mennyire felelnek meg az elvárásoknak. Alaposan meg fogjuk ajánlataikat javasolni, összevetjük azokat az európai joganyaggal, hiszen mi vagyunk a szerződések őrei. A három legfontosabb kihívás az, hogy a pénzeket eredmény olyáltan költsük el, és az ex ante feltételeknek megfelelően. További egyeztetésekre szükség majd a tagállamokkal a partnerségi megalapodások és az operatív programok közötti átállás kapcsán nem akarom vék alá rejteni, hogy a bizottság szeretné még saját mandátuma alatt ezeket a partnerségi megállapodásokat véglegesíteni. Ez nem csak az én személyes ambícióm, hanem azért is szükséges, és nem csak én látom ezt így, hogy minél hamarabb és késedelem nélkül a régiók a pénzükhöz jussanak, és elkezdhessék az új szabályok szerinti gyakorlatot. Ez persze attól is függ, hogy ez sikerül-e, mondom, hogy a tagállamok megküldik-e tényleg időben anyagaikat, és sikerül-e velük érdemben egyeztetnünk ezekről. Döntő továbbá még az is, ezt hangsúlyoznám, hogy számunkra a minőség fontosabb prioritás, mint a tempó. Tehát a tempó is fontos, de nagy hangsúlyt fogunk helyezni a minőségre, nem fogjuk feláldozni a minőséget a gyors jogalkotás oltárán. Mert itt egy hosszú távú tervezési, tíz éves tervezési periódus megfogalmazásáról van szó, és hogy most egy héttel, hónappal hamarabb vagy később alkotjuk-e meg az új szabályokat, az ebből a szempontból jelentéktelen. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, ezekről még ugye önök is folyamatosan tárgyalnak. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a kohéziós politikával kapcsolatos csomagot, hogy elfogadták, nagyszerű dolog, hosszú menetelés végére tettek ezzel pontot, köszönöm ezt önöknek. Így úgy érzem, hogy a kohéziós politikát új alapra, biztos alapra helyeztük, nagyon nagy munka volt ez, és nagyon nagy eredmény, hogy itt tartunk. Tehát új történelmet írunk, most már csak átkerültetni azt a gyakorlatba. Ami a végrehajtási aktusokról és delegált aktusokról szóló vitát illeti már egy, több mint egy éve zajlik ez a vita, sokféle szakértői grémiumban, ezek elválasztása, jobb definíciója mindenkinek érdeke. Az Európai Parlament valamennyi ülésünk jegyzőkönyveit megkapja, megkapta folyamatosan, és a jövőben is meg fogja kapni. Ami a delegált jogi aktusokról szóló vitát illeti, az Európai Parlamentet ö, ö, konkrétan is invitáljuk, hogy szakértői munkacsoporti üléseinken képviseltesse magát, ahogy ez eddig is egyébként alkalmilag már történt. Valamennyi a jogalkotási keretbe tartozó feladatot szeretnénk tető aláhozni, és végül is a parlament és a tanács közös döntése alapján lesz erről végleges szabályozás. Reméljük, hogy mindez még ebben a választási időszakban megtörténik. E célok tükrében a bizottság azt tervezi, hogy a kohéziós politika egész csomagját öt delegált aktusra bontja majd le. Persze önökkel közösen, az önök döntéseivel összhangban. Prioritásaink a következők. Az első prioritás az volt, hogy delegált jogi aktusok megfeleljenek a partnerségi magatartási kódexnek. Ezt ezzel úgy tűnik, hogy mindenki egyetértés, ahogy hallom, önök pont erről tárgyaltak ma délelőtt. Hangsúlyozni szeretném, hogy örülök annak, hogy a bizottság a maga részéről már véglegesítette ezt a jogalkotás tervezetet, most a parlamentnél van a labda, ez egy nagyon fontos anyag. A második delegált aktusi kör a programozás, a minőség, hatékonyság biztosítás, a könyvelés, az ellenőrzés, meghatalmazás, pénzügyi eszközök témáira vonatkozó kérdéskör. A támogathatóság is ennek a blokknak a része. A bizottsággal tudatosan abban egyeztünk meg, hogy február közepén jövünk ki ennek a véglegesítésével, és azonnal átadjuk majd ezt az anyagot a parlamentnek, ebben innovatív intézkedés tervezetek vannak. A következő ilyen delegált aktus csoport kevesebb témát tartalmaz. Itt a tanács már közölte a parlamenttel álláspontját. Ez a magán és állami közös projektek szabályozására vonatkozik, az eddigi szabálytalanságok kiküszöbölését próbálja előirányozni. Későbbi időpontban történik majd meg ennek a véglegesítése. Itt az általányok bevezetéséről van szó egyes ágazatokban, illetve új mutatók bevezetéséről, illetve egyszerűsített általány elszámolás rendszerről a szociális alapon belül. Összefoglalóan, tudjuk, hogy delegált aktusok többsége csak a parlament hozzájárulásával lehetséges. Ez azt jelentheti, hogy csak 2014 vége fele kezdődhetnek el az új keretprogramok, de a bizottság a maga részéről megpróbál elébe menni az önök igényeinek, és úgy fogalmazni, hogy az, azok a javaslatok elfogadhatóak legyenek. Ami a beruházási záradékot illeti, azt hiszem vitathatatlan, hogy a beruházások arányát magas szinten kell tartani, növelni kell akár, a strukturális alapokon belül. A gazdasági növekedésnek ez ugyanis feltétele. A közberuházásoknak lesz itt fő szerepe, a magán beruházások szempontjából ezeknek van kulcs szerepe, de a magán tőkerészesedést is szeretnénk növelni, és ezáltal a gazdasági növekedést hosszú időre eh, garantálni a magánberuházások csökkenését, ezt a trendet meg akarjuk fordítani. Azt látjuk, hogy a közberuházások aránya is csökkent az utóbbi időben, de talán már túl vagyunk a legrosszabb időszakon. Egyes országokban nagyon nagy nehézséget okozott a társfinanszírozása a kohéziós politikának, hiszen a közkiadásokat jelentősen megvágták igyekszünk ezt számukra lehetővé tenni. A költségvetési hiány eljárásban megelőző mechanizmusokat próbálunk beépíteni, a nemzeti társfinanszírozási rátákat pedig úgy alakítjuk ki, hogy azok a ne további teherként nehezedjenek a nemzeti költségvetésekre, hanem a megszorítás intézkedésekkel összhangban teljesíthetőek legyenek orientált intézkedéseket tervezünk. Nyilván ez most ebben az időszakban logikus. Néhány szót engedjenek meg még a dolog nemzetközi vonatkozásával kapcsolatban. A kohéziós politika az utóbbi évek során sokat erősödött, és ennek a megújítása most pedig külön esélyt ad arra, hogy egyes Európai Unión kívüli országokkal is új alapokra helyezzük az együttműködést, közös projekteket készítsünk elő, előkészítő intézkedéseket fogalmazzunk meg, és ezeknek is támogatást szerezünk. Köszönöm a regionális bizottságnak, hogy ebben az ügyben is támogatnak minket szakmailag. A regionális és várospolitika egyik fontos komponense uniós szinten továbbá az, hogy tíz harmadik országgal, stratégiai partnereinkkel, mint Brazília, Kína, Oroszország és Japán az együttműködésünk megerősödjen. A legfontosabb érv ebben az összefüggésben az, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerünket, a networking lehetőségeit a tagállami, regionális és helyi önkormányzatok között fordítsuk, használjuk a kohéziós politika, állítsuk a kohéziós politika szolgálatába, és viszont, és a know-how export és a szolgáltatás import-export vonatkozásában az európai regionális modellt reklámozzuk a saját alapelveinket világszerte, tegyünk nyilvánvalóvá, és ezáltal is, ha azokat átveszik, akkor a demokráciát, annak kiterjedését támogassuk. Brazília vonatkozásában például a brazil regionális fejlesztési modell már most erőteljesen az EU kohéziós politikájára épül, modellként tekintettek ránk, és több mint 20 konferencia és több mint 5 csereprogram valósult meg az EU szakemberek és brazil szakemberek között. Ugyanez érvényes egyébként a városfejlesztési politikánkra, amely iránt elsősorban Kína és Japán érdeklődik, de egyes latinamerikai országok is. Érthető okokból. Végül pedig az EU szolidaritási alapjáról szólnék. Tudomásul örömmel vettem tudomásul, hogy az önök bizottsága jelentést fogadott el erről a témáról, egy tanácsi munkacsoport is dolgozik a bizottsági javaslat értékelésén, és nagyszerű, hogy ez az új eszköz várhatóan még az európai választások előtt elfogadásra kerül, és 2015-től akár már működhet is. Vagyis, hogyha a katasztrófa helyzet van egy Európai Uniós országban, akkor azt a jövőben a köz és a polgárok érdekében hatékonyabban, gyorsabban tudjuk kezelni, és gondolom ezt a többség támogatja, és a gyors segítségnyújtás a jövőben lehetővé válik. és gyorsabb legyen az előzetes és a katasztrófa utáni helyzetfelmérés, annak a megítélése, hogy támogatható-e az adott kár enyhítés az európai szolidaritás jegyében. Köszönöm szépen, elnök Thank you very much. Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni a koordinátorokat hogy szót szeretnének-e kérni. Először Lambert, mert Konstance. Azt gondolom, hogy az érdeklődés a mai vita iránt. Csak nagyon röviden szeretnék kérdéseket megfogalmazni. Az első egy kulcsfontosságú pontra vonatkozik, a partnerségi megállapodásra. Kicsit homályos volt az információ, őszintén szólva, egy kicsit pontosítana? Illetve kaphatnánk egy dokumentumot mi hamarabb erről a témáról, hiszen már folyt egy vita. Fontos, hogy ezt az eredményt mérhessük, illetve ami a tartalmat illeti, a nagy változások, miszerint léteznek ex ante elemzések, a kondicionalitás, új pénzügyi eszközök is léteznek, szinergiák, elkészítettük stratégiai dokumentumunkat erről a témáról, de én egy kicsit többet várok, ez természetesen nagyon jó hír. Ha néhány hónappal később érkezik az információ, ez rendben, de addigra már ön nem lesz a pozíciójában, tehát szeretnénk hallani az önök kötelezettségvállalásairól. vállalásairól el szeretném mondani azt, hogy a parlament, ez a szakbizottság, ha létezik elképzel, rendelkezik elképzelésekkel arról, hogy egy meghallgatást szeretnénk szervezni egy-két hónap múlva, azért, hogy a decentralizált partnereinket is meghallgassuk, ebben megállapotunk az etikai kódexben, a delegált jogi aktusodon, és a kérdés az, hogy ezt sikerült megvalósítani, illetve hogy egy új tervezési, együttműködési folyamatról van ez szó, nem csak az országon belül, hanem a jó partnerek megkeresése is fontos a smart specializáció az országon kívül, tehát ezek a kapcsolatok összefonódnak, és lehet, hogy esélyt kell kapnunk arra, hogy egy kicsit érzékenyebb pontokra is rávilágítsunk. Következő az a pont, hogy kevés, kevesebb pénzt kaptunk, mint váltunk, váltunk, és itt jelentős problémák vannak, illetve ami a kifizetési képességet illeti, itt lesznek nehézségek a regionális politikában. Kérjük, hogy informáljon bennünket erről, valóban nincsen probléma, vagy átvihetünk-e pénzeket a jövő évre. Tehát, hogyha a programok később alakulnak ki, akkor eh, láttuk a bizottságnál is a kifizetési eh, problémákat, ez a bizottságnál van, de ezt nem szabad ráterhelni a fiatal eh, cégalapítókra, a fiatalokra, tehát vannak-e céljaik annak érdekében, hogy a tagországokra nagyobb nyomást gyakorolhassanak olyan tagországokra, akik vonakodnak. Legyenek rugalmasak a társfinanszírozásban, ez csodálatos. Nagyon konkrét uh, rész van erre vonatkozóan a rendeletben, lefelé vagy felfelé legyen ez rugalmas? Mit értenek ezzel a Az innovatív pénzügyi eszköz rendkívül módon érdekel, hiszen a bankrendszer nem működik, az elmi rendszernek nincs lehetősége erre, tehát hogyha garanciákat adunk számos projektben, akkor lehet, hogy a többi pénzügyi eszközt is alkalmazni lehet, illetve ugyanezt a pénzügyi felelősséget vállalják a bankok, mint a válság előtt. Erről is meg szeretném kérdezni. Az utolsó kérdésem pedig a jó kommunikációra vonatkozik, hiszen itt nem egy szokványos ügymenetről van szó, a célok megváltoztak, létezik egy integrált rendszer, és lehet, hogy a tagországokkal együtt lehetne egy kampányt folytatni, februárban, márciusban, áprilisban, azért, hogy ezt közelebb vigyük a polgárhoz, hiszen ez az egyik legnagyobb beruházási politika régiónként változik, a vidékítéseket érinti, tehát itt egy kicsit um, érintetlen témáról van sokat a bizottságtól. Én követem az ön tweetjeit, ezek nagyon jók általában, de mi a helyzet ezekkel a nagy projektekkel, olyan projektekkel, változásokkal, amelyek meggyőzhetik az embereket arról, hogy eljöjjenek szavazni. Ön nagyon jó munkát végzett, támogatott bennünket, ezt, el szeretném ismerni, és a tárgyalásokban is örülhetünk az eredményeinknek. De fontos, hogy ezt még ezen mandátum alatt finalizáljuk, amennyire csak lehetséges elnök. Konstance. Köszönöm szépen, Danuta. Van néhány kérdésem. Meg szeretném kérdezni, hogy mely az a három ország, amely elől jár, élen jár. Azt hallottuk, hogy Lengyelország az egyik, de a másik két tagország is érdekelne. Amiatt is, hogy van-e olyan tagország köztük, amely jelentős munkanélküliséggel küzd jelenleg, és ezen kívül még van egy további kérdésem is. Van egy konkrét elképzelés arról, hogy az ifjúsági kezdeményezést hogyan tervezik alkalmazni. A parlamentnek ez fontos ügye volt, szerettünk volna projekteket indítani, de természetesen a partnerségi szerződésekben, az operatív programokban ez benne, hogy kell, hogy legyen. Jelentős előrépést tettünk, a második meg jegyzés, hogy már most vannak partnerségi megállapodások, és a következőket is várjuk mi hamarabb a közeljövőben, akkor ezeknek a megállapodásoknak az elfogadása, a rendeletek elfogadásával zajlott, és engem érdekel az, hogy ezeket a partnerségi megállapodásokat milyen alapra építették, a régi bizottsági javaslatra-e, avagy ezeket bedolgozták-e már a rendeletek szellemének megfelelően, amelyeket decemberben véglegesen elfogadtunk. Tehát az etikai kódexnél kiérezetten ezt is lehet mondani, hogy tárgyalásokon voltak, elhangzottak ígéretek arra, hogy a partnerségi megállapodások ezt a szellemiséget tiszteletben tartják, és a tagországok javaslataiban minden bizonyal már be tudtak pillantani, hogy kiderüljön, hogy ez volt a megközelítés illetve hogy adott esetben szükség van-e mondjuk után munkálatokra nagyobb mértékben. És az utolsó kérdés, mert most felismerhető, hogy van egy vagy két olyan tagország, amely jelentős problémákkal küzd, a megállapodások kapcsán ezeket nem tudják ebben az évben még megoldani, hiszen hiányoznak a saját kapacitások, és a kohéziós, kohéziós politikát nem tudják a saját országokban stratégiai szempontból megvalósítani, illetve úgy tűnik ki esetleg, hogy a tagországok is hamar meg tudják oldani házi feladataikat, és be fogják gyújtani a megfelelő dokumentumokat. Köszönöm, Lasszak kolléga. Děkuji za slovo, paní před... Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, elnök asszony. Két kérdésem van. Az első kérdés az N plusz 3 szabály engedélyezésénél egy fontos dolgot is lehetővé tettünk, ez a 10%-os rugalmasság, amikor az egyes programprioritások között átcsoportosítjuk a forrásokat. Engem az érdekel, hogy Mennyiben élnek a, ezzel az eljárással a tagállamok? Az új rendeletek, amely szerint arról van hogy innovációra, kutatásra, fejlesztésre használják fel a források egy részét, a kevésbé fejlett területeken. de kérdés az, hogy ez összefügg a fejlettebb régiókkal is, tehát hogy ott is így használják -e fel ezeket a forrásokat. Tehát le, meg lehet -e ezt tenni, ez érdekelne. Köszönöm szépen a zöldek nevében Elizabeth Schröter. Köszönöm szépen. Mindenek előtt én is a két előadóhoz hasonlóan szeretnék szólni, hogy az Európai Bizottság tényleg ügyele arra, hogy a dolgokat tényleg a rendelet aktuális helyzete szerint ültessék át. Amit én láttam, ez nem így történik, ott gyakorlatilag a tanács, a tanácsi pozíció az, ami a dokumentumok kidolgozásának alapja, és azért itt vannak finom különbségek, keményen kiharcolt különbségek, és mi azt szeretnénk, hogy a különbségek érvényre juttassanak a magatartási kódex mellett felhívnám még a figyelmet arra, hogy az eljárások részletesen mutassák be, hogy mi történik. A 14. cikkre hívom fel a figyelmet, ott egyértelmű utalások vannak, hogy mit kellene tartalmaznia. Aztán a másik pedig, amit szintén érvényre jutottunk, hogy eh, a közvéleménnyel közölni kell, mielőtt a bizottságnak beterjesztik -e, tehát van -e erre igazolás, hogy ez így történik, aztán az akadálymentesség igazolható-e, igazolható-e, hogy a megfelelő eljárásokat a, a 7.-8. cikk értelmében igénybe veszik-e, főleg ami a climate trackinget illeti, erre vonatkozóan van egy delegált jogszabály, amit, de, amit a bizottság el akartna fogadni, de még egyáltalán nem is létezik. Ez azt jelenti, hogy itt további munkákat kell végeznie az igen, három igen szorgalmas tagállamnak. Nagyon konkrétan kérdezem tehát, Biztos úr, számomra fontos, hogy öntől megtudjam, hogy az ön adminisztrációja, a Digi Regi, a, tényleg a, taná, a tagállamok figyelmét felhívja a tanácskozások során arra, hogy az aktuális rendeletváltozatot kell felhasználjuk a dokumentumok előkészítésénél. Csodálkozom tudni illik, hogy január közepén a tagállamok olyan dokumentumokat terjesztenek elő, amikor mi most fogadtuk el az új rendeletet, és ez érdekelne, hogy a parlamenti módosítások megfelelően bekerültek-e. Aztán a második pont, amit ön mondott a beruházási záradékkal kapcsolatban, a bizottságnak nagyon kritikus pozíciója volt ebben az ügyben, és megmondom őszintén, nem értettem pontosan, hogy az Európai Bizottság mit akar csinálni most el, el tudna ebbe jobban mélyülni. Köszönöm szépen. Talán biztos úr már egy szót is kaphatna most. Először is a partnerségi megállapodás ügyében el kell, hogy mondjam, 2012-ben az összes tagállamnak egy úgynevezett pozíciós dokumentumot adtunk át, ezt közzé is tettük, mindenki láthatta ezek után hogy a bizottsági szolgálatok milyen álláspontot foglalnak el a strukturális alapok felhasználásában. És ezen pozíciós dokumentum alapján kezdődtek a tárgyalások az elmúlt év során, az utolsó negyed évben és a tárgyalások során ahol persze más kérdések is előfordultak. Ezek a viták, az eszmecsere már megelőlegezte, hogy hol tartanak a tárgyalások, és hogy a viták hova vezetnek végül is. Ebben az összefüggésben azt gondolom, hogy elérhető vagyok a parlament számára a regi szakbizottság számára következő hetekben, hónapokban is rendelkezésükre állok. A szükséges információkat megadom, de nincs lehetőség arra, szerintem, hogy közzétegyük az összes e-mailt és kapcsolatot, a, minden, ami itt a tárgyalási folyamattal járt, nem tudom közzé tenni. A tagállamok is egyébként a saját pozíciós dokumentumokat közzé tették, hát például Lengyelország is megtette ezt. És ö, meglátjuk, hogy az eredmény mi. És Lengyelország, Franciaország és Lettország tette közé a pozíciós dokumentumát, és arra számítunk Litvánia, Finnország, Szlovákia, Svédország is folytathatnám még a következő napokban ezt szintén közé teszik. A kifizetéseket illetően igen, folytatnunk kell. A, fő... a mai napon említett említette a legutóbbi számokat, egy 60 milliárdos számot említett elmúlt évből, a 60 milliárd nagy többsége olyan kérelem, amit október vége után terjesztettek elő, és hát 60, év, 60 napon belül járunk még, és hát az év vége előtt ezt fel kell dolgozni, és hát itt akkumulálódtak a dolgok az évek során, Önök is ismerik a helyzetet, szerintem a tagállamok végül is sosem fogadták el a javaslatunkat a plusz vagy a kiegészítő költségvetéssel kapcsolatban, és nagyon konkrét fizetési kérelmek kerültek előtérbe, és hát így előfordul, hogy az év második felében hiányosságok vannak azt gondolom, hogy a fizetési kérelmek a 2014 első néhány hónapjában derülnek ki. Ami pedig a beruházási záradékot illeti, ez egy eszköz, egy, egy lehetőség azon tagállamok számára, amelyek nem esnek túlzott deficit eljárás alá, és lehetőséget kell adni hogy csökkentsék a nemzeti társfinanszírozási részt a deficittel, a deficitből. Azt hiszem valamennyiünknek közös érdeke van, hogy a tagállamok beruházzanak, és egy kicsit nevetséges lenne, hogyha egy-egy beruházás azért nem lehetséges, mert van egy kockázat, mi szerint túllépik vele a túlzott deficitet. És hát a pénzügyi egységeink is vizsgálják a helyzetet, lehetőséget kell adni az országoknak, hogy levonják legalább a nemzeti hozzájárulásuknak egy részét a költségvetési deficitből, de egy itt évről évre évről évre meg kell állapodni. Ezt elő kell terjeszteni, és kérelmet kell benyújtani, egyéni elbírálás alá esik. A bankrendszert illetően valóban vannak még egyes tagállamokban problémák a hozzáféréssel, a hitelekkel és hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, és itt nem csak a hozzáférés a probléma, hanem nagy különbség van a kamatokban is egyes országok között. Nagyon gyakran, még egymáshoz nagyon közel is vannak ezek a tagállamok, például Olaszország és Görögország között a gazdasági szakemberek Mondták, hogy a kamatok 4-5 százalékot tesznek ki Olaszországban, és 7-8 százalék Görögországban a vállalati hitelek keretében a kamat, és azért ez egy komoly kihívást jelent, ezzel foglalkoznunk kell. A bizottságon belül egy munkacsoportot hozunk létre, amely foglalkozik ezzel a témával, mert látnunk kell, hogy a jövőben a strukturális alapokat ö, arra is fokozottabban használják fel, hogy pótolják a tőkehiányt, mert ö, a cégek ne, nem kapnak hitelt, mert ők nem tudnak ö, saját tőkét kellő mértékben felmutatni, vagy ingatlant, vagy bármit, ami hozzájárulhatna a finanszírozáshoz. Ezzel foglalkoznunk kell, megoldást kell találnunk, és egy néhány javaslat megszületik nem, sokába, nem sokára, mert bizonyos tagállamokban van lehetőség, hogy realokáljuk a pénzt, és a kis és középvállalatok támogatására szántunk pénzt. Itt még van pénz, hogy végső kezdeményezetteket ellássunk pénzzel, tehát plusz célzott beruházási lehetőséget kívánunk biztosítani. A kommunikáció teljesen igazuk van, sose zárul le ez a dolog. Természetesen többet kell tennünk én azt tervezem, hogy főleg azokban az országokban, ahol a strukturális alapok nagyon fontos szerepet játszanak, hogy elmenjünk oda, és amint a partnerségi megállapodást megkötötték, akkor kezdjünk el a tagállamok szintjén egy média munkát. A felelős minisztereknek dolguk, hogy bemutassák az új partnerséget a lehetőségekkel, amiket ez kínál. Mindent elkövetünk de őszintén szólva, de azok a kollégák is, akik most nem a Regi Szakbizottság tagjai, kérem, őnekik is van lehetőségük arra, hogy reklámozzák ezt a politikát, mind, főleg azokban az országokban, ahol ez a regionális politika fontos szerepet játszik, és látni kell, hogy a szakpolitika irányát megváltoztattuk, és a gazdaság gyorsítására kívánjuk felhasználni ezeket a pénzeket, és az alapok akkor játszák a legfontosabb szerepet, hogyha a gazdasági válság meghaladásához tudunk hozzájárulni a pénz biztosításával. A célunk az, hogy a pénzeszközöket megduplázzuk, amiket a gazdaság gyorsítására fordítunk 2007-2014 között. Ez 70 milliárd volt, most ez 140 milliárd lesz a következő költségvetési keretben. 2014 és 2020 között annak ellenére, hogy összességében a költségvetés komoly csökkentéssel is szembesült. Vagyis hát ez látszik, hogy mire igyekszünk törekedni. Ezt tudom csak ismételni és újra felhívni erre a figyelmet, hogy mi mindenre van lehetőség. Ami pedig az ifjúsági munkanélküliségi kezdeményezést illeti, nem tudok, ez a foglalkoztatáshoz tartozik, nem igen tudok ehhez hozzászólni. Nincsenek a legfrissebb információim, hogy a végrehajtás hol tart elvi szinten szeretném megismételni. Ez az összes vita a partnerségi megállapodásokról. Nos most szerintem itt a munkatársaknak is ilyen utasítást adtam, hogy a tárgyalásokat úgy folytassák, hogy a, a parlamenti tárgyalások igencsak reális eredményét vegyék figyelembe, és ahol erre van lehetőség, ott ehhez ragaszkodjanak, és ott egy értékelést is készítünk majd. Azt hiszem 2015 végére kell elkészülni ennek, tehát van egy határidő is, de kérde, kértem a kollégámat is, hogy a magatartási kódex kapcsán készítsen egy jelentést, mert látjuk, hogy fontos számunkra is a politikai nyomás, amiket fenn kell tartani. Az egyes tagállamokban figyelemmel kísérjük, hogy a végrehajtás azért nagyon különböző. Ennek vannak hagyományai azokban az országokban, ahol a decentralizáció erőteljesebb, ott már jobban átkerült a gyakorlatba ez a dolog, hogy több érintettet bevonnak azokban az országokban, a, ahol a, még mindig centrális struktúra van előtérben, ott ez még mindig lecsapódik a különböző szintű szervezetek bevonásánál, hogyha nem központosított szervezetek, ezek hát e, e, itt nehézségeik vannak. Ezért aztán ezt figyelemmel kell kísérnünk, aztán jelentést kell készíteni, és politikai nyomásgyakorlást kell alkalmaznunk. Mai szempontok alapján a partnerségi megállapodások esetében egyetlen ország van, ahol késedelem történhet, de ez is érthető egy bizonyos fokig, hát Horvátországról van szó, egyszerűen azért, mert hát nyilván el vannak foglalva azzal, hogy a különböző, hogy is mondjam, program szakaszokat valahogy egy kalap alá vegyék. Nem felejthetjük el, hogy 2013 közepéig előcsatlakozó ország voltak, aztán fél évig már tagok voltak, és most meg egyszer csak már az új költségvetési kerettel szembesülnek, és kapacitás problémájuk van. Ezt ilyen összefüggésben kell látni. Tosan mondom, ez egy olyan ország, ahol itt politikai viták folynak erről, de érthető akkor is, hogy bizonyos késedelem van. Próbáljuk meg támogatni őket, hogy ezeket a szűk keresztmetszeteket meghaladják. Ami a rugalmasságot illeti, Vlaszák úr, a 10%-kal élnek mindenek előtt az új irányon belül, főleg fővárosi régiókba kerülnek kutatási célra források. Ez volt az egyik oka, hogy miért hoztuk ezt létre egyáltalán, mert az újabb tagállamokban éppen ez a probléma merül fel, hogy a fővárosi régiók, fejlettebb régiók kisebb volt, de érthető okoknál fogva ott koncentrálódik, hogy az egyetemekről beszélek, a kutatási tevékenység és ez azt jelenti, hogy hardware és szoftver oldalon megfelelő támogatásra van szükség, és éppen ezeken a területeken a rugalmassággal élnek is. Igyekeztem, nem tudom, Schröter asszony a beruházási záradéka kapcsolatban ez már világos, amit elmondtam? Azt hiszem Olaszország, Románia, Bulgária és Szlovákia azok, ha jól emlékszem, így, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Illetőleg ők fognak kérelmet előterjeszteni, hogy nemzeti felhasználásokat részben legalább a nemzeti társfinanszírozás részét a hiányból le lehessen vonni majd. Köszönjük, biztos úr. Ez asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, egyszerű, de lehet, hogy mégis nehéz kérdést szeretnék föltenni. Az EFRA rendeletben ö, teljes körű ö, broadband lefedettségről van szó, és terveztek egy értékelést. A szélesávú hozzáférés kiépítése nem csak a városokat, a vidékeket, a régiókat érinti. És nyilván nem lesz meglepő ennek a kérdésem. A partnerségi megállapodásban, amelyet Németországban meg fog kötni, a gazdasági minisztérium azt tervezi, hogy legalábbis Németországra vonatkozóan a széleskörű ö, ö, igényeket ne lehessen az EFSA alól finanszírozni. Ugye nálunk nagyon sokféle régió, regionális struktúra van, és elvileg, idézőjelek között, halálos eredménye lenne annak, hogyha ez elfogadásra kerülne, mert a széleskörű hozzáférés kiépítése nálunk különböző szabályozás alá esik, bármennyire fontos szintenként, és ha mégis a partnerségi rendeletben ott lenne, hogy Németországot kizárják az EFRA rendelet alapján ez alól, miért nem dönthetnek akkor a tagállamok arról, hogy melyik alapból finanszíroztatják ezt. Ez lenne szerintem a szubszidiaritásnak megfelelő, gyakorlatilag is végrehajtható eljárás mit tud erről, hogy pozícionálja magát? Tehát egyszerű maga a kérdés, de némettől németnek lehet, hogy ez egy kényes és nehéz kérdés. Köszönöm, Mari Teres kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vissza szeretnék térni a partnerségi megállapodásra. Elnézést, biztos úr, három megállapodásról van itt tulajdonképpen szó ezen belül. Az új költségvetési időszakban 2014-ben elkezdődnek majd az új programok, és nem értem, hogy miért csak háromról van itt szó, milyen akadályok voltak az, eh, abban az úton, hogy a partnerségi megalapodások többségére vonatkoztató legyen ez. Mit mondanak a tagállamok, mivel sikerült megegyezni, miben nem, és miért eh, Franciaország vonatkozásában eh, ugye a bizottság azt az üzenetet küldte a francia kormánynak, hogy nem gondolkodott el kellőképpen a partnerségi stratégián a kormány. Ez egy kicsit aggaszt az európai pénzek elkölthetősége szempontjából. Lehet, hogy 2014 akkor kiesik az operatív programok szempontjából. Meddig kell ezt eldönteni, mikor fognak a régiók pénzhez jutni ebben a helyzetben, mikor fogják jóva hagyni a pénzeket, ez nyilván a helyek és a beruházók szempontjából nagyon nem lényegtelen kérdés, és a közpénzek hozzárendelése miatt is ezt tervezni kéne tudni. Ez egy konkrét kérdés. Egy másik kérdés pedig abban állna, hogy egyre gyakrabban itt a Parlament Kulturális Bizottságában felmerül az, hogy a kultúra hozzájárulhat a gazdaság fejlődéséhez, újjáépítéséhez. Nagyon sok munkahelyet tart fönn a kultúra Európában, főleg fiatalok munkahelyeit, és ezért a kulturális programokról volt-e valamilyen elgondolásuk, hogy ezt a témát az operatív programok közé fel lehet-e venni, pláne határokon átnyúló értelemben, tudván azt, hogy egyes határmenti régióknak ez eleve prioritása és felelősük szempontjából is prioritás. Köszönjük szépen, Mária Terez. Albrecht úr, biztos úr, ma alkalmunk volt több ö, szakértői előadást meghallgatni, már délelőtt is főigazgatókat, nemzeti parlamenti szakértőket, és arról is szó volt, hogy ugye késedelmesek voltak a kifizetése 2013 vége felé, mert a kohéziós politika nem volt folytonossága a kohéziós politikában. És ezzel kapcsolatos a kérdésem is, hogy tisztázódott -e már a helyzet, és Lewandowski biztos úr korábban a Költségvetési Bizottságot arról tájékoztatta, hogy a probléma még fennáll, ez kicsit ijesztő számunkra. Kacilakis miniszter úr, aki délelőtt vendégünk volt, azt mondta, lehet, hogy nem jól idézem, hogy ön és a bizottság a delegált aktusok egyik csomagját készíti elő, és már is látható, hogy egyes tagállamok nem akarják elfogadni eh, annak egyes részeit, és ha a részeit nem fogadják el, akkor lehet, hogy az egészet nem fogják elfogadni. Ön négy vagy öt delegált aktus csomagról beszélt, most akkor hány ilyen csomag van végső soron, mert délelőtt három-négy hangzott el, öntől négy-öt, a görög elnökség képviselője is megfogalmazott egy problémát ezzel kapcsolatban. Önök egyeztetnek egymással? Végül is akkor hány csomagról van szó? Köszönöm, Ján, akkor most... Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük szépen a biztos úr előadását. Én pozitív jelként értékelem azt, hogy csak három állam készítette el a partnerségi megállapodási tervezetet, tervezetét, hiszen így remény van arra, hogy a parlament határozatait, illetve a tanácssal kötendő megállapodást előbb megvárják, az, annak érdekében, hogy ezt alapjául vegyék a partnerségi megállapodásoknak, illetve az operatív programok kialakításán is figyelembe vegyék és ugyanez vonatkozik természetesen a delegált jogi aktusokra, ahol e, további tisztázásra van szükség a megvalósításnál. Tehát ez az én pozitív megjegyzésem, pozitív reményem. Másrészt egyre több jelzést kapok arra nézve, hogy már hónapok óta e, szorgos bizottsági tisztviselők e, tevékenykednek a helyszínen, és a bizottsági javaslatok alapján az illetékesekkel, felelősökkel beszélnek a helyszínen, ami az operatív programon kialakítását illeti. Itt volt egy vita, miszerint a projektért felelősek nagy része, közülük sokan, különösen a helyi szinten bekapcsolódtak a vita folyamatba, annak érdekében, hogy a helyszínen megoldásokat javasolhassanak. Tudjuk azt, hogy a kohéziós politika, az Európai Unió belső kohéziáját, illetve a régióinak belső kohéziáját a regionális fejlődési hivatott támogatni, és a szociális alap pedig abban hivatott segíteni, hogy a szociális nyilvánosságokat leküzdjük, tehát az Európai Unió fontos, hogy egy szolidaritáson alapuló unió legyen böltkezőköpén járnak el, illetve volt egy ellentmondás a regiók, régiókban, folyamatosan azt vetették a szemünkre, hogy az, arról kell gondoskodnunk, hogy a rendeletekben ne legyünk uh, kizárólag tematikus megközelítést, ne vegyünk uh, tematikus megközelítést alapul, a projekteknél, és azzal kritizáltak bennünket, hogy a regionális különbségekre például az operatív programoknál nem veszik figyelembe, és fontos, hogy ezek érvényre jussanak. A bizottság említette a tematikus koncentrációt, ezt eh, előtérbe helyezték. Azok az eszközök, amelyeket eh, szét lehet osztani, csökkentek. Én azt hallom, hogy eh, ezzel az indoklással egyre kevesebb pénz rendelkezésre, tematikus koncentrációra van szükség, olyan tematikus koncentrációra, amelyek felelősek az operatív programokért, és a diszkusziós folyamatot, a vita folyamatot e, csatoljuk ebből le. Tehát van két-három súlypont, mondjuk, ezeket valósítjuk meg európai pénzekkel, én nem gondolom azonban, hogy ez volna a regionális politika és struktúrális politika lényege, hogyha ez így folytatódik, hogy azok, akik 10-15 éven keresztül tagjai az Európai Uniónak, európai projekteket valósítanak meg, vagy valósítottak meg. Fontos, hogy ők is bekerülhessenek a program folyamatba, és őket ne zárjuk ki. Azt gondolom, hogy ezt okos volna elkerülni. Elnök, biztos úr, kérjük kommentálja az elhangzottakat. Ami a széles sávot illeti, itt egy olyan témáról van szó, ez néhány ország számára nagyon fontos a széles sávú beruházásoknál. Ezeket társfinanszírozni lehet a struktúrális alapokból olyan esetben, hogyha a piac úgymond felmondta a szolgálatot. Tehát, hogyha egy ilyen típusú beruházás a piacon nem éri meg, piaci feltételek mellett, viszont szükség van arra, hogy legyen ilyen beruházás. Itt az agri kollégákkal is egyeztetünk, hiszen azt gondoljuk, hogy a vidéki térségben nagyon fontos a vidékfejlesztési alapot alkalmazni, amely bizonyos országokban jelentős támogatást nyújt. Ezt az értékelést az Agri is osztja velünk szerencsére nagy mértékben, tehát esetenként kell ezt megvizsgálni. Összesen hét tagország van, ahol ez fontos téma. Németországban két régióban, az egyik a volt Kelet-Németországban, a másik pedig Nyugat-Németország területén található, tehát ezeket esetenként kell megvizsgálni, és utána hozunk döntést. Nem kizárt, de Fontos megvizsgálni azt, hogy valóban nem alkalmas -e a piac erre a feladatra, illetve hogy az alapból milyen célokat kell megvalósítani, és a közös stratégia keretnek ez pont egy ilyen feladata, és hogyha itt főleg a vidéki térségről van szó, akkor fontos, hogy a vidékfejlesztés legyen a prioritás, és a megbeszéléseket is ennek szellemében folytatjuk. Ami a partnerséget életi, én osztozom azon pozitív véleményében, hiszen ez a megfelelő vélemény, és az, hogy egy adott ország egy pár héttel korábban vagy később kerül sorra, az nem annyira meghatározó. Sokan megpróbálják a legutóbbi határozatokat integrálni, amennyiben erre korábban nem volt lehetőség. A legtöbb vita a tagországokkal olyan dolgokra alapszik, amelyeket az elmúlt év nyarán a reformok pillérét is képezték, és amelyekről vita szólt. Ezek az etikai folyamattal kapcsolatos struktúrába is illeszkednek. Itt egy eredményorientált megközelítésről van szó, az ex ante kondicionalitás teljesítéséről, tehát a stratégia kialakítása, a smart specialization, a szállítás, itt olyan kifejezésekről van szó, amelyek az említett stratégián belül valósulnak meg olyan projektekről, és nem fordítva. Eddig a regionális politikában lehetőség volt arra, hogy egyéni projekteket támogassunk, anélkül, hogy különösen összefüggés volna az egyik legsúlyosabb változás, amit uh, itt a különböző, legkülönbözőbb területeken érzékelünk, az a stratégiák elkészítése. Itt fontos a bizonyos területekbe történő beruházás bizonyos tagországokkal, például um, vannak olyan tagországok, amelyek az egészségügybe szeretnének beruházni, ez nem feltétlenül prioritás számunkra. Mi azt mondjuk erre, hogy ez rendben van, hogyha értelmes koncepciókat kapunk arról, hogy miért szeretnének az egészségügybe beruházni, mondjuk. És ez nagyon sok tagország számára kihívást jelent. Én ezt minden további nélkül belátom. A szolgálataink egy része számára is itt új terepről van szó, tehát nagyon fontos tapasztalatokat gyűjteni, viszont van egy olyan előírás, mi szerint április végéig kell ezeket elkészíteni, és a rendelkezésemre álló információk alapján Horvátország kivételével ezt minden tagország be fogja tudni tartani, én pedig abból indulok ki, hogy akik ezt talán egy kicsit később nyújtják majd be, hogy is fogalmazzak, precízebb programokkal rendelkeznek, azért, hogy a belső konzultációkat úgy lehessen kialakítani, hogy a végén a legtöbb program viszonylag egyidejűleg kerüljön elfogadásra. Mai szempontból továbbra is ezzel a meggyőződésem vagyok, hogy Egy fél évvel, egy évvel korábban sikerült mindent tető alá hozni, mint az elmúlt alkalommal. Tehát ebben az évben és a következő évben lejárt program időszak lezárását kell előtérbe helyezni a megvalósult projektek lezárását, és az új projektek nagyon sok tagországban az a helyzet alakul ki, hogy nagyon sok projektet meg kell oldani. Az egyik a még folyó programozási időszakban lezárulhat, másikuk pedig az új finanszírozásból részesül, majd az új időszakra vonatkozó finanszírozásból, de itt nem aggódok. Nem gondolom, hogy a projekteket ne lehetne megvalósítani. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, és ez az ok annak, hogy én miért utalok ilyen szigorúan arra, hogy a megállapodásokat mi hamarabb tető alá kell hozni. Beruházókról van szó, különösen a magánágazatban, és fontos, hogy nekünk útmutatót adjunk arról, hogy mely területen mire van szükség. Tehát ez itt nagyon fontos, és sok területen, ezt még nagyon jól tudjuk mindannyian, tehát a tagországok már most elkezdhet, megkezdhetik a projektjeiket, ezeket elő kell finanszírozni, és hogyha a programokba ezek éleszkednek, akkor ezt anticipálni is lehet, és aztán pedig e, így lehet minősíteni. Ami a kulturális projekteket illeti, hogyha ezek azt szolgálják, hogy munkahelyek jöjjenek létre, fenntartható munkahelyek, akkor ezek a kulturális programok is e, részét képezik ennek a támogatásnak, hiszen itt a kreatív iparágról van szó. Bizonyos országokban a kreatív iparág szintén fontos, és én szeretném azt, hogy a kreatív iparág jelentősége több országban növekedjék, de itt teljesen szokványos piaci résztvevőkről van szó, és Európának bizonyos ágazatokban igenis vannak különleges potenciáljai. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, Olbricht úrnak mondom, hogy Hecidekis úr is köztem, köztünk nem látok különösebb ellentmondást, különbséget, hiszen delegált jogi aktusok különböző témákat fognak át, és ezeket egy aktusként vagy egy tematikai csomagnak is lehet nevezni. És azt gondolom, hogy a tanácsban az egyik vagy a másik témánál igenis szükség van a vitára, és remélem, hogy ez nem vezet fenntartható késlekedéshez. Remélem, hogy válaszoltam mindenkinek a kérdésre, vagy esetleg elfelejtettem volna valamit? Szóval Nikos. Még vannak hárman. Nikos? ami az elha, ami itt elhangzott a tagállamokkal kapcsolatban és a régiókkal, azt jól figyeltem, de azt hiszem nagy különbség van abban, hogy hogyan látjuk ezeket a dolgokat, hogy minden egyes régióban tárgyalások folynak, a civil szervezetekkel például, tehát a polgártársadalommal itt azt kell, hogy mondjam, a párbeszéd, azt látjuk, a párbeszédben sokan részt vehetnek, és a korábbi tervezés fontos. Én azt szeretném, hogy a bizottság határozom meg egy menetrendet, hogy mi is a tényleges konzultáció lényeg, ez a MAP approach, hogyan alakul majd a tagállamok és a régiók szintjén ami pedig ezt a tematikus prioritást illeti a fejlesztési alapban, tehát a kutatás, fejlesztés, technológia, a specializáció van egy olyan kötelezettség, hogy ezeket az intézkedéseket finanszírozni tudjuk, hogy legyen egy stratégiai terv, és legyen egy cselekvési terv is, amely a konzultációk alapján születik meg. Megint csak attól tartok, hogy azok a régiók, amelyek rendelkeznek tapasztalatokkal, majd élni tudnak a lehetőséggel, de azok a régiók, a többi régió, ahol ilyen tapasztalat nincs, hogy tényleg eh, megértik-e, hogy eh, mit kapnak, és hogy kellő információt eh, tudunk -e nekik biztosítani. Úgy gondolom, hogy orientációra van szükség a társadalomban, lényegi pontokra kell koncentrálni a következő tervezési időszakban. Ne csak Horizon 2020 legyen, ne csak egy tanulmány legyen egy régióban, ezzel nem fejeződhet ez be. Úgy gondolom, hogy itt nagyon különböző megközelítések kerülnek felszínre az új tervezési időszakban, és nem vagyok biztos, hogy az összes régió megértette ezt már. Aztán a következő. A közlekedést vizsgálja. Különböző területeken létezik az overbooking, amikor nagyon sok programot indítanak, és hát adott esetben a költségvetés akár 130%-át is elérheti a programnak, és ez azt jelenti, hogy bizonyos projektek nem készülnek el, és akkor nyomást gyakorolnak, hogy a következő tervezési időszakra kerüljön át ez a projekt. De hát eh, ez már nem az, amiről döntés született. Vagy pedig pénzt kell visszafizetni. Mert eh, a projektek nem támogathatóak. Mi történik ilyenkor? Számos régió nyomást gyakorol, hogy sikerüljön átcsoportosítani, átvinni a következő időszakra projekteket. A következő pont egy alapvető problémát vet fel. Vannak országok, ahol költségvetési szanálásra van szükség, és programokban kívánnak részt venni, hát ott a nemzeti hozzájárulás problémás. Esetleg az Európai Bizottság végig gondolhatja azt, hogy a tagállamok hozzájárulását levonják a közkiadásokból, vagyis ezt nem veszik figyelembe a deficit elszámolásánál. Ezt a, ezt a mi szakbizottság megvitatta, de elutasították ezt. Az Európai Bizottság esetleg figyelembe tudná ezt venni. Úgy gondolom, hogy ez számos tagállam szempontjából nagyon fontos lenne. További pont vannak országok, um, ahol alternatív finanszírozás is létezik, vagy makroökonomi lehetőségek. Itt vannak például a szövetkezeti bankok.